Mindenkinek nagyon szép délutánt kívánok, kedves kollégák! Ezzel folytatjuk az ülést. Szeretném Önöket arról tájékoztatni, hogy az összefoglaló jegyzőkönyv, a tegnapi jegyzőkönyv kiosztásra került. Ha nincsen fenntartás, kritika, akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekinthetjük. Az első napi rendi pont